Kérem, foglalják el helyüket. Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek, megnyitom az ülést. Ma délelőtt az Európai Parlament elnökének megválasztásához látunk hozzám. Az Európai Unió, az Európai Parlament házszabályának megfelelő cikkei alapján és nem külső döntések és határozatok alapján szabad és autonóm parlament vagyunk. ahogyan megkapták a házszabály megfelelő szabályai alapján a következő jelöléseket nyújtották be az parlament elnökének pozíciójára. Ská Keller képviselőasszony, Onorevole Sira Rego. Sira Rego képviselő. Onorevole David Maria Sassoli. David Maria Sassola képviselő. Jan Zahradil. Jan Zahradil képviselő. Tutti i candidati mi hanno... Minden jelölt az irányomban megerősítette, hogy elfogadta a jelölést. Mielőtt megkezdjük a szavazást, megadnom minden jelöltnek a szót az ABC sorrend szerint. Mindenki 5 perccel rendelkezik felszólalása előadásához. Ska Kellernek adom meg a szót, tessék. Tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim, de legfőképpen kedves európai polgárok, eh, öt eh, héttel ezelőtt állampolgári jogaikkal élve megválasztottak bennünket képviselőiknek, és felhatalmazást adtak nekünk arra, hogy irányítsuk ennek a háznak a jövőjét, illetve az Európai Parlament jövőjét. Szeretném megköszönni a bizalmukat. Önök egy nagyon világos üzenetet is megfogalmaztak, azt az üzenetet, hogy az európai projekt nagyon is életben van. Önök, a szavazók válaszoltak arra a megosztó és gyűlöletes retorikára, amelyet a populista jobboldal eh, vitt. Egy világos üzenetet adtak, és ezt megköszönöm önöknek. Dear colleagues, the past... Kedves kollégák, a választások eh, magasabb részvétel mellett zajlottak, ez bátorító, ez azonban számunkra is fokozott felelősséget jelent, hiszen erős felhatalmazásunk van a szavazóknak hála arra, hogy döntsünk az Európai Unió jövőjéről, és elszámoltassuk a bizottságot, valamint a tagállamokat. Parlamenti képviselőként felhatalmazást kaptunk arra, hogy az Európai Parlamentet, mint intézményt megerősítsük, és én azt gondolom, hogy ma és most is meg kell erősítenünk az Európai Parlamentet azzal, hogy egy olyan elnököt választunk, aki a függetlenséget megtestesíti. Nem engedhetjük meg azt, hogy ennek a háznak az elnöki posztját eh, sok során, eh, háttéralkuk során döntsék el. Ez nem az az üzenet, amit a polgárok felé küldenünk kell. Nem lehet kétség afelől, hogy az Európai Unió fontosabb, mint bármikor, hiszen klímaválság van, nő a társadalmi egyenlőtlenség, és több a nemzetközi konfrontáció, több Európára van szükség, sokkal inkább, mint korábban. Mi európai intézmények eddig nem voltunk képesek arra, hogy meggyőzzük az európai polgárokat arról, hogy az ő javukra dolgozunk és foglalkozunk a legfontosabb problémáikkal. Én elnökként meg akarom újítani a bizalmat, és azt szeretném, hogy az Európai Unió legyen a terepe ezeknek a vitáknak. Az elmúlt időszakban állam és kormányfőkkel folytattunk vitákat Európa jövőjéről, de most miért ne változtatnánk meg a menetirányt, és a polgárokkal beszélnénk meg a civil szervezetekkel Európa jövőjét. In the parliament, we... A parlamentben mi az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság védelmezői vagyunk, és a parlament elnökeként én szeretnék ezeknek az értékeknek a nagykövete lenni ahhoz, hogy intézményként hitelesek legyünk, mindennapi munkánkban is be kell tartanunk azokat a szabályokat, amelyeket mástól elvárunk, legyen az átláthatóság, nemek közti egyenlőség, munkavállalók jogai, vagy az ökológiai terhelés csökkentése. Az Európai Unió a legnagyobb vívmánya a ennek a kontinensnek biztosította a békét, a barátságot és a jólétet egy olyan kontinensen, amelyet korábban eh, háború és gyűlölködés eh, határozott meg. Parlamenti képviselőként közös felelősségünk, hogy ezt a történelmi eredményt eh, megvédjük. Én egy olyan országban születtem, amelyet kettészelt a vasfüggöny a lengyel-német határon, és én láttam azt, hogy mi történik akkor, amikor Európa össze hozza az embereket, mi történik az emberek fejében, és mi történik a terepen, és én szeretném ezt az európai örökséget megvédeni. In order, in order to ahhoz, hogy megvédjük Európát, bátorságra is van szükség ahhoz, hogy megjavítsuk. Mi, mint egyetlen közvetlenül választott intézmény, fontos szerepet kell, hogy játszunk ebben a, az előre haladásban meg kell védenünk a parlament előjogait, hiszen ez azt jelenti, hogy a polgárok képviseleti jogait védjük meg azokért, akik megválasztottak bennünket ide. Folytatnunk kell tehát ezt a munkát, és ezért is jelöltettem magam a parlament elnöki pozíciójába, és nagyon hálás lennék önöknek a támogatásért. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Szíre Régó képviselőnek. Köszönöm. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan frakciót eh, képviselhetek, eh, amely eh, kislétszámú ugyan, de amely elkötelezett az európai népek érdekének védelme mellett, és különösen a dolgozó emberek védelme mellett. Míg egyes frakciók és európai kormányok leosztották egymás között a helyeket. A, valójában az élet odakint zajlik, és emberek milliójének az életét befolyásolják azok a döntések, amelyeket itt most meghozunk. Ezért elengedhetetlenül fontos az, hogy jól válasszuk ki azt az embert, aki vezeti majd ezt a parlamentet a következő években. nem lehet egy olyan ember a vezető, aki a neofasizmus támogatja a multinacionális cégeket és a falakkal körülvet Európát az emberi jogokat és a dolgozók a védelmét kell biztosítani. Egy olyan parlamentet akarunk, amely a, az emberek igényeire reflektál. És főleg egy olyan parlamentre van szükség, amely azon dolgozik, hogy Európa előre haladjon, és a továbbiakban ne zsákmányolja ki sem a dolgozókat, sem pedig a bolygó erőforrásait. Az Európai Unió gazdaságpolitikája teljes országokat taszított az, az út szélére, különösen Spanyolország, Görögország és Portugália szenvedte ezt meg. A jelenlegi Európai Unió egyenlőtlenséget, szegénységet, munkanélküliséget teremt. Ennek az életnek nincsen jövője, itt nincs remény. És nem csak gazdasági értelemben mondom ezt, politikai értelemben is ugyanerről van szó. A klímakatasztrófáért és a gazdasági szociális válságért is az Európai Unió is felelős a jelenlegi politikák nem fogják megoldani azokat a problémákat, amelyekkel az összes tagállam küzd. Ez kell, hogy az egyik legfontosabb témája legyen a parlamentnek. És reméljük, hogy támogatni fogják azt a javaslatunkat, hogy egy klímaügyi szakbizottságot állítsunk fel. Ez létfontosságú, de nem csak erről van szó az Európai Unió neoliberális politikája valójában a fasizmus támogatja a szélsőjobb és az idegengyűlölő, rasszista politikái a gyűlöletbeszédet normalizálják, és lábbal tiporják az emberi jogokat. Karola Rakétét letartóztatták, holott ő egy hős, aki a földközi tengeren tevékenykedett, és végül felmentették, hiába akarta Salvini őt elítélni ennek a parlamentnek jogi védelmet kell biztosítania mindenki számára, aki életeket ment. És én, aki egy déli országból érkeztem, én tudom, és mi tudjuk, hogy a feminizmus a garanciája annak, hogy a fasizmust le lehessen győzni. Egy teljesen új társadalmat akarunk építeni a kormányoktól és az Európai Bizottságtól azt követeljük, hogy ne vezessenek minket félre. Feminista politikát akarunk, meg akarjuk változtatni a politikai kategóriákat. És fontos, hogy az intézmények napirendjén is szerepeljen a feminizmus. Nem csak címkeként van erre szükség, hanem mélyreható változást kell elérni a társadalomban. A láthatatlan nők ugyanúgy részt vettek a társadalmunk felépítésében. most úgy vagyunk itt jelen, hogy tudjuk, hogy merre kell tartanunk, meg kell védenünk az emberek jogait, azoknak a jogait, akik erőfeszítést tesznek és akik dolgoznak a megélhetésükért. Egy antifasiszta és testvéri Európát akarunk létrehozni, és mindazok örökségét követjük, akik Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban kiálltak a fasizmus ellen. Az aktivistákkal méltóan kell bánni, akik az Open Arms részéről is máshol életeket mentettek, és egy élő bolygó jövőjét is ki kell állnunk. A feminizmus mindent meg fog változtatni. Ezért fogunk küzdeni, ennek a parlamentnek egy békés és szolidáris Európát kell építenie. Köszönöm. Prego i candidati presidenti di... Kérem az elnök jelölteket, hogy kicsikét, sőt sokkal lassabban beszélnek, mert az csak nagyon nehezen követik ezt a hatalmas tempót. In questo Parlamento ognuno ha diritto Ebben a parlamentben mindenki a, elmondhatja a saját gondolatait, de hogyha azt akarják, hogy tiszteletben tartsák önöket, tartsák önök is tiszteletben másokat. Most pedig Dávid Maria Sassolinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Kedves képviselőtársaim, én magam is az elnökségre, a parlament elnökségére jelöltettem magamat, és azért teszem ezt, mert úgy gondolom, hogy Európa erősebb lesz, mégpedig csak akkor, hogyha egy olyan parlamentje lesz, amely fontosabb szerepet játszik hatalmas kihívások tornyosulnak előttünk, és ezek komoly kihívás elé állítanak bennünket. Mi több, az Európai Unió gondolatát is kritizálják egyesek, és hogyha fel akarunk ezen gondolatok ellen lépni, akkor egységet kell megőriznünk úgy, hogy a sokszínűségünket is megőrizzük, és így a költségvetési, a költségvetés ellenőrzési és a politika irányadását szolgáló funkciókat jobban láthassuk be. Önökkel, képviselőtársaim, a különbségeinket és a döntéshez való képességünket szeretném megmutatni, határozottan szeretnénk fellépni a parlament autonómiája és demokráciában szerepének megőrzésében. Az európai demokrácia valódi házát kell ebből az épületből ten, építenünk, alakítanunk. A európai parlamenti választások részvételi aránya nagy sikert jelentenek. Nagyon nagyon elkötelezetten készítettük el ezeket a választásokat, mindenki bevetette magát, és nagyon sok új választó vett részt a választásokon, szavazott először, és gondoljanak csak belem, hogy 62%-ban új parlamenti képviselő van itt a tisztelt házban, ez egy nagyon magas százalék, új energiát ad a háznak, új energiát ad a munkának. Ez egy olyan választás, amely hitet tett az intézményünk, hitet tett a demokrácia, hitet tett a szabad választások mellett. Nem szabad, hogy a választókat kiábrándítsuk. Ezen ciklusban a szükséges és lehetséges választást kell, változtást kell megvalósítanunk egy erősebb és modernebb Európa irányában. Meg kell erősítenünk a, bizt, a bizalmat, a kölcsönös bizalmat az intézmények és az állampolgárok között. Ezt szolgálja becsvágyunk, ezt kell, hogy szolgálja bátorságunk, ezen célokat csak így tudjuk az éghajlatváltozás kihívásait, az igazságos társadalom céljait, a növekedés, a munkához való jog és az azonos esélyek és a mindenki számára érvényes jogok elveit érvényesíteni. Hogyha rám szavaznak, akkor közösen fogunk harcolni azért, hogy egy modern, átláthatóbb, ökológiailag fenntartható és az állampolgárok számára elérhető parlamentté váljunk, azért fogok dolgozni, hogy a parlamentet tiszteletben tartsák, mondom még egyszer, tiszteletben tartsák az államok és az, az intézmények. Önök képviselőtársaim az állampolgárok reményét és néha haragját is képviselik, képviselik itt az európai népek érzelmeit, és én ígérhetem, hogy mindig az önök rendelkezésére állok, majd figyelek majd az önök felvetéseire, dolgozom majd önökkel, figyelve kívánságaikra, kéréseikre. Hiszem, nem feledkezhetünk meg a nők, a férfiak és a gyermekek akaratáról, szándékáról, akik most egy egyedüli lehetőség előtt állnak Európában, mégpedig úgy, hogy szabadon utazhatnak, szabadon szerelmesedhetnek egymásba, nyitottak a határok. Egy sokszínű, plurális találkozásokat lehetővé tevő Európát szeretnénk tenni, de úgy, hogy mindez a jog alapján áll önökkel a parlament jogkörét érvényesítve szeretnék dolgozni ebben az ülésteremben. Igen, ebben az ülésteremben a saját függetlenségünket is meg kell védenünk. Semmi nem lehetséges az emberek nélkül, és semmi nem végrehajtható az intézmények nélkül, mondta Jean Monnet, és azt hiszem, hogy ez a mondat ma is nagyon aktuális. Köszönöm szépen! Most pedig Jan Zahradilnak adom meg a szót. Mr. Tajani, good morning, Köszönöm, Tajani úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt eh, képviselők. Azok számára, akik még nem ismernek, elmondom, hogy 2004 óta vagyok tagja ennek a parlamentnek, és eh, már öt parlamenti elnököt láttam. Ez bizonyos tapasztalatot is jelent, szakértelmet, hogy megértsem azt, hogy ez a parlament mit tehet, mit kellene tennie, mit lehet javítani, mit lehet megváltoztatni, és hogy mit kellene egy parlamenti elnöknek tennie, vagy éppen nem tennie. Úgy gondolom, hogy ez a tapasztalat abban is segít, hogy tudjam, hogy mitől jó egy európai parlamenti elnök. Én úgy gondolom, hogy az európai parlament elnöke az ne legyen pártos, legyen semleges, nem részrehajló, minden frakciót és minden képviselőt egyenlőként kezeljen, tisztességgel, méltányosan, tisztelettel, és az elnök mindig emlékezzen arra, hogy nem csak saját magát képviseli, hanem az egész parlamentet. És ezt most megismétlem, az egész parlamentet. a kampányomat kicsit korábban kezdtem, mint a többiek, ezért egy nagyon jóképű férfivel a címlapján kiküldtem egy kis pamfletet önöknek, és remélem, hogy eh, azóta elolvasták. Arról beszélek, hogy hogyan lehet eh, ezt a parlamentet eh, tiszteletre méltóbbá tenni, hogyan lehet meghallgatni a polgárokat, hogyan lehet arra reagálni, hogyan legyünk hatékonyabbak, kevésbé pazarlóak, és bizonyos stratégiai meghatározások is szerepelnek benne a jövőre nézve. Én itt elsősorban az egyensúly helyreállítására gondolok, mert úgy gondolom, hogy e helyre kell állítani az egyensúlyt a nemzeti szint és az európai szint között, és meg kell találnunk az új egyensúlyi helyzetet az intézmények között, az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság között, amely révén véget ér ez a belharc, és egy új együttműködés kezdődik amikor az együttműködésről beszélek, akkor ennek az egyensúlynak egy másik aspektusát is említeni kellene. Az elmúlt 15 évben 13 új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, 11-en ezek közül kelet-közép-európai országok. És amennyire én tudom, én vagyok az első jelölt az Európai Parlament elnöki posztjára ebből a régióból, és azt gondolom, hogy ez is egy egyensúly helyreállítást jelentene egy harmada az EU tagállamoknak nem része az eurozónának, és én a nem eurozónás országok közül is az első elnökjelölt vagyok. És én úgy gondolom, hogy ilyen egyensúlyra is szükség van. És végezetül vannak nagy tagállamok, és kis vagy közepes tagállamok is. Úgy gondolom, hogy Belgium kivételével én vagyok az egyetlen jelölt egy kisebb tagállamból, aki valaha is pályázott ilyen magas állásra. És ilyen egyensúlyra is szükségünk van. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, én azt kérném önöktől, hogy szavazzanak rám, ezért cserébe azt tudom megígérni, hogy egy jó európai parlamenti elnököt kapnak. Köszönöm előre a szavazatukat. Köszönöm. Akkor most eh, meghallgattuk eh, a négy eh, elnök jelöltet, az ő gondolataikat, az indítatásukat és eh, mielőtt elkezdenénk eh, a szavazást, szeretném megköszönni mindazoknak, akik eh, lehetővé teszik a munkánkat a tisztviselőknek, a tolmácsoknak, a teremszolgáknak, hiszen nélkülük nem tudnánk képviseleti munkánkat ellátni. Köszönöm külön a főtitkár úrnak, Klaus Vellének, akinek a születésnapja alkalmából is jó kívánságaimat fejezem ki. Bene, ora passiamo. Most pedig következik a mi szabad választásunk, hiszen megismétlem, az Európai Parlament a saját elnökét függetlenül választja meg mindenfajta külső felkéréstől. A képviselők feladata az, hogy a saját elnöküket megválasszák. E, én nekem meggyőződésem, hogy a következő elnököt is szabadon fogják önök megválasztani. Le istruzioni relative all'elezione del presidente sono a elektronikus úton köröztettük az elnökválasztással kapcsolatos dokumentumot az összes képviselőnek. Esetleges másodpéldányok megtalálhatók itt. A 16-os cikk egyes bekezdése alapján elmondom, hogy azhoz, hogy egy jelöltet elnökké válasszanak, a három első fordulóban abszolút többséget kell a leadott szavazatokból megszerezni, tehát ahhoz, hogy megválasszák a jelöltet, abszolút többséget kell a leadott, leadott szavazatokból megszerezni. Az elrontott vagy üres szavazatok nem számítanak bele a végső szavazatszámlálásba. Most pedig akkor a szavazat, szavazó lapokat szétosztjuk, kiosztjuk, és Addig is, eh, amíg ez megtörténik, elmagyarázom önöknek, hogy eh, hogyan történik eh, a választása. Hogy önök is tudják, szavazatszámlálókat tegnap választottuk. I nostri uscieri stanno distribuendo le schede di voto e le buste. Kiosztjuk tehát a szavazólapokat. A szavazáshoz egy keresztet kell tenni ahhoz a névhez, amelyet önök választanak a kis négyzetbe. És elmondom önöknek, hogy csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni. Amennyiben valaki javítani akarja a választását, akkor egy új szavazólapot kell kérnie. a minden más megjegyzés a szavazólapon, vagy más jelölés semmisé teszi a szavazatot, és ugyanez a helyzet akkor is, hogyha több mint egy szavazásra kerül sor, akinek szüksége van zárt szavazó helységre, az a bejáratnál talál a szavazólapokat abba az urnába dobják bele, amelyik, az, amelyik azt a betűt viseli, amelyel az önök neve kezdődik, A, B, eh, C, D, E, G, H, K, L, M, N, R, S, T, és U, Z jelöléssel, vannak az urnák, nyolc ilyen szavazó urna van. Kérem, ne szavazzanak addig, amíg én meg nem nyitom a szavazást. Non procederò alla chiama dei deputati. Nem eh, fogjuk eh, egyenként eh, hívni a képviselőket, hanem bejelentjük a szavazás megkezdését. Akik a titkos szavazáson már részt vesznek, azok eh, írják alá a jelenléti listát. És emlékeztetem önöket arra, hogy eh, abba az urnába dobják eh, a szavazólapot, amely az önök nevének kezdőbetűjét viseli. A szavazáshoz szükséges egy személyazonosító, vagy pedig a parlamenti belépőjük a szavazatszámlálók ott állnak, eh, kérem menjenek a, a neki kijelölt urnához, eh, és most megnyitom a szavazást.